Bene, possiamo iniziare. Kezdhetjük, kedves kollégák! Először is a napi rendtervezet elfogadásával kezdjük, hogyha nincsen ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük. Kezdjük az elnök közleményeivel. Három sürgősége eh, állásfoglalást fogadtunk el a februáris februári plenáris ülésen az ember jogi központ a, egyiptomi kivégzések, illetve gyermekrabszolgasság Haitin, ez volt a, a három téma. Február 8-án az Európai Parlament egyhangon elfogadott egy állásfoglalást az UNRWA helyzetével kapcsolatban. Hangsúlyozom, egyhangúan megragadnám az alkalmat, hogy elmondjam, mennyire aggasztónak találom a szudáni eh, Szaharov díjas eh, letartóztatását. Szali Hoszmánról van szó, akit február 1-én letartóztatták eh, a saját ügyvédirodájában. Ezt valóban aggasztónak tartjuk. Ha utal asszonynal, a parlament alelnökével felvettem a kapcsolatot, egy sajtóközleményt is kiadtunk ezzel a letartóztatással kapcsolatban, és azonnali szabadon engedését követeljük. Az elmúlt hetek során Szudánban több emberjogvédőt is letartóztattak, egyre növekednek az élelmiszerárak, ezzel, ez ellen tüntetnek az emberek. Január 7-én kezdődtek ezek a tüntetések, azért, mert a kormány úgy döntött, hogy a támogatásokat jelentősen csökkenti. Végezetül két politikai válságra hívnám fel a figyelmüket, az egyik a Maldív-szigeteken, ahol a legfelsőbb bíráság, bíróság prezident Jamin, Jamin elnök ellen közül kilencnek az újbóni bíróság előállítását rendelte el, erre reagálva pedig egy szükségállapotot hirdetett Abdullah Yamin elnök. A legfelsőbb bíróság épületét a katonaság megszállta, és letartóztattak az öt bírából kettőt. Rendkívüli a helyzet, továbbra is várjuk, figyeljük a híreket. A másik aggasztó helyzet az Kenyával kapcsolatos. A kenyai legfelsőbb bíróság érvényen kívül helyezte a választások eredményét a tapasztalt szabálytalanság miatt. Rajla Odinga és támogatói az ellenzék részéről bolykottálták a választásokat, mert úgy gondolták, hogy az auguszti választások, augusztusi választások során tapasztalt szabálytalanságok ügyében nem tettek semmit, ugyanakkor a népelnökeként beiktatták január 30-án. Négy TV csatornát is bezárt a kormány, annak ellenére, hogy a bíróság újranyitásokat elrendelte. Miguna Miguna ellenzéki, ellenzéki figurát is letartóztatta a kormányzat azért, mert Odinga beiktatásánál fontos szerepet játszott. Le trasmissioni due di esse erano rimaste oscurate per A causa di tutti questi eventi tehát ahogy említettem, a TV csatornákat bezárták a bíróságok döntése ellenére, és elmondhatjuk, hogy a kenyai helyzet is igencsak aggasztott. gyakorlatilag egy rendőrállamként is leírhatjuk. A külszolgálat február 1-én kiadott egy nyilatkozatot, amelyben arra sürgette a szereplőket, hogy az alkotmány és a jogállamiság elvei mellett járjanak el. Hogyha nincsenek ellenvétések, akkor a novemberi ülésünk jegyzőkönyvét elfogadatnak tekintjük. kell. És elérkeztünk az első jellemi napi rendi pontunkhoz, ami nem más, mint beszámoló a szaudarábiai és iráni missziók kap, szudáni eh, missziók kapcsán ezekre eh, novemberben, illetve decemberben került sor. Elsőként lássuk a, a szaudarábiai látogatásunk beszámolóját. Lars Adaktusson, József Weidenholzer, Beatrice Bethera és Dan Préda alkották a küldöttséget. Meg is adom a szót Préda úrnak, aki röviden beszámol arról, hogy mit láttak, hallottak és tapasztaltak Szaudarábiában. Christian parancsolj. Euh, infiniment président. Euh, en fait, la mission euh, a été organisée à la... Köszönöm. A missziót hosszú tervezés előzte meg. Októberben történt a misszió, de mégiscsak most beszélünk róla, eddig nem volt rá lehetőség. Néhány tényre hívnám fel először a figyelmet. Most először történt elő, fordult elő, hogy az Emberi Jogi Albizottság eljutott Szaudarábiába, a másik két ország is olyan ország, ahova először jutott el a az Emberi Jogi Albizottság, Szudáról és Iráról beszélek. Szaudarábia A szaudarábiai látogatást egyeztettük a, az arab félszigetért felelős delegációval, és néha úgy éreztük, minthogyha mi másodrangú képviselők lennénk a delegációs képviselők mellett. Egyes egyes esetekben minket nem fogadtak, másokat, a delegációs képviselőket viszont igen. El kellett mondani, hogy mi az a, a külügyi bizottság eh, részei vagyunk, és éppen ezért eh, nem lehet eh, tőlünk eltekinteni akkor, amikor például a külügyminiszterrel találkozunk. A szaudiak tehát fogadtak bennünket, de fenntartásokkal, és egyáltalán feltartásokkal kezelik az Emberi Jogi Albizottságot. És itt megosztanám a szomorúságomat is, hogy a bahreini hatóságok nem voltak hajlandók bennünket fogadni, oda nem mehettünk. Elvileg előkészítettük, az volt a terv, hogy Szaúd-Arábiából átmegyünk Bahreinbe, viszont nem kaptunk vízumot ezt tehát a politikai kontextust. Amikor már megérkeztünk, vagy miután megérkeztünk, e, és tisztáztuk a státuszunkra vonatkozó kérdéseket, el kell mondanom, hogy az Európai e, Bizottság delegációja, Cservona és emberei, nagykövet és emberei e, segítettek bennünket, és Összességében azt gondolom, hogy fontos munkát végeztünk. Sikerült találkozni végül is a külügyminiszterrel is, a propagandaminiszterrel, információs miniszterrel, az igazságügyminiszter helyettesével, egyik helyettesével, és találkoztunk az Emberi Jogi Bizottság egyik tagjával, valamint az Emberi Jogi Társaság egyik tagjával, ez, a, ez utóbbi gyakorlatilag egyfajta eh, akadémiai eh, függ, fügefalevele a rezsimnek, eh, és elmagyarázta nekem, hogy az összes emberi joga vezethető le. Tehát mindent a sárjára vezetnek vissza. A, az Emberi Jogi Bizottsággal való megbeszélésünk nagyon nehéz volt. Nyilvánvalóan felvetettük az aggodalmainkat, amelyek a halálbüntetéssel kapcsolatosak, a nők helyzetével kapcsolatosak, vagy az újságírók helyzetével kapcsolatosak, és beszéltünk még a migránsok sorsáról is. Nagyon kevés konkrét választ kaptunk nem csak az Emberi Jogi Bizottság tagjaival, hanem másokkal is felvetettük Badawi ügyét, Arif Badawi ügyét. Először szerettük volna meglátogatni őt a börtönbe, ezt nyilván elutasították, ami nyilván hát elfogadhatatlan, de azok, akik ismerik a szaudi rendszert, azok nem lettek meglepve, nem voltak meglepve, hogy elutasították ezt a kérést megpróbáltunk megtudni mindent az egészségi állapotáról. Eredetileg azt mondták nekünk, hogy nincs tudomásuk egészségügyi problémákról, illetve semmiről, és aztán később elkezdtek csepegtetni információt, azt mondták, hogy jó egészségnek örvend, és felvetettük azt a kérdést, hogy kaphat-e kegyelmet, és nekünk azt mondták, hogy előfordulhat, hogy rákerül arra a listára, amely azokat a neveket tartalmazza, akiknek a király kegyelmet ad. Nyilván erre az égvilágon semmi garancia nincs. Ez az információ ki is szivárgott, aztán és a kanadai sajtó is ráharapott, rákérdeztek a tavalyi év végén, semmi garancia nincs, spekulálni pedig nem érdemes. Megnéztünk még egy másik egyedi esetet, tehát nem csak Badawival foglalkoztunk, hanem más egyedi esetekre is rákérdeztünk, más személyekre, akiket letartóztattak, vagy elítéltek. Soha nem kaptunk egyedi esetekről részletes információt. Alapvetően lehetetlen volt ezekkel a témákkal foglalkozni. Lehetőségünk volt arra, hogy találkozzunk néhány nőjogi aktivistával, és ezeket a delegáción keresztül ismertük meg minden diszkrécióval el, nagy diszkrécióval találkoztunk velük, hogy ne, ne hozzuk őket veszélybe, ne sodorjuk őket veszélybe. A rendszer az eléggé szigorú ezekben az ügyekben. Ami pedig a férfiak és nők közti egyenlőtlenség állítását illeti, ezt tagadták, ők gyakorlatilag letagadták a valóságot, a nők jogi helyzetét, azt mondták, hogy nincsen gondnoki rendszer, tehát a nők nem állnak állandó gondnokság alatt Szaudarábiában. Alam Brinji, Kosák, Fahad, Luhan Juraid esetét szintén próbáltuk felvetni a civil társadalmi szervezetekkel eh, kapcsolatban is feltettünk kérdéseket, de ahogy mondtam, egyedi esetekben nem kaptunk információt, tehát eh, egyénekre vonatkozó esetekben nem kaptunk információt. Elmagyarázták nekünk azt is, hogy Szaudarábia nagy forrásokat fog fordítani arra, hogy a rendszerről pozitív képet fessenek, és megpróbálják felvenni a harcot az úgynevezett anti anti-szaudi vagy szaudi ellenes propagandával, ugyanerről beszélt a külügyminiszter is, aki Iránra mutogatott, mint a térség legnagyobb problémájára. Az Irán és Szaudarábiai közti konfliktus dominálja az egész térség helyzetét. Ennyit gondoltam érdekesnek elmondani nem sok kötelezettségvállalást tettek, nagyon merevek voltak, és nem nagyon akartak velünk tárgyalni. Hogyha röviden össze akarom foglalni, akkor ezt mondanám. Grazie. József. Köszönöm szépen. Szeretném egy nagyon picit kiegészíteni azt, amit eh, Christian Prira elmondott, ő sok mindent már elmondott. Egyetértek alapvetően az ő elemzésével. Érdekes eh, az is, hogy vannak a kormányban olyan fiatalok is, akik másfajta nyelvet beszélnek, megpróbálják a dolgokat úgy beállítani, ahogy azt mi szeretnénk hallani, főként a külminisztér <coughs> tartozik ezen személyek közé. Ez nagyon érdekes, itt ezzel lehetne foglalkozni, hiszen így, hiszen korábban mindig a kifogásainkat lesöpörték az asztalról, találkoztunk az emberi jogi képviselőkkel, olyan volt, mintha egy falnak beszéltünk volna, semmi visszajelzést nem kaptunk tőlük. Én pozitívnak tartom azt a vitát, amit a delegációban lévő nőkkel sikerült folytatnunk. Láthatjuk, hogy vannak bátor nők Szaudarábiában, nagyon nehéz az ő helyzetük, de mégis készek arra, hogy fellépjenek, bloggerként tevékenykednek. Azért teszik ezt, úgy teszik ezt, hogy tudják, hogy rendkívüli veszélyben vannak, és mindenképpen támogatnunk kell őket. Nagyon messze van ez még attól, hogy Szaudarábiával párbeszédet tudjunk folytatni, de legalább volt egy verbális elfogadás az, hogy léteznek emberi jogok, és erről lehet beszélni. Összességében egy inkább pessimista benyomást szereztem, bár egy kis reményt lehetett látni. Négy hónap már eltelt, és azt láthatjuk, hogy semmit nem hallottunk az adott személyről, pedig annyira negatívnak ez nem tűnt. Köszönöm szépen, Basi. Yes, I'd like to ask my... Igen, a Christian Prida kollégámtól azt kérdezem, hogy sikerült-e felvetnie a Katari többoldalú blokkát kérdését, mert ez egy óriási emberi jogi aggály, ez megosztja a családokat, üzleti életet megosztja, nem tudnak az emberek átkelni a határon, és az, amit Szaudarábia követelt, hogy az Al Jazeera-t zárják be, ez elfogadhatatlan. Az Európai Parlament hisz a szólásszabadságban, illetve a média szabadságban, és egy ilyenfajta követelés elfogadhatatlan. Ugyanígy azon személyek letartóztatása is, akik ezen egy oldalú hatalmazárásának tiltakoztak, Szaudarábia és Katár között. Nem tudom, hogy sikerült -e ezeket a kérdéseket felvetniük. Grazie. Köszönöm szépen, Krisztián. Uh, merci pour cette question. Euh, Köszönöm ezt a kérdést. A, a szaudiak és a katariak közti konfliktusra vonatkozó kérdést úgy általánosságban felvetettük. A szaudiak azt mondták, hogy Katarnak egy választási lehetősége van, világosan szembe kell fordulniuk Iránnal, ez eh, minden szunita országtól elvárás, és a szaudiak fő aggodalma ennek megfelelően visszavezethető az Iránnal kapcsolatos feszültségekre. Katárnak döntenie kell szerintük, a, és a szuni oldalra kell állnia. A szaudi hatóságok azt mondták nekünk, hogy a dohai, tehát a katari helyzet az bizonyos dolg, azóta bizonyos dolgok tisztázódtak. Mi kevéssel a libanoni miniszterelnök érkezése előtt jártunk ott, amikor is meglepő módon lemondott a miniszterelnök Szaudarábiában, és hát mi azt a következtetést vontuk le, hogy nem csak Libanonban, hanem máshol is zajlik ez a furcsa küzdelem Irán és Szaudarábia között, és úgy gondoljuk, hogy amennyiben rendeződik ez a helyzet, akkor a többi konfliktus is elül. Itt lehet beszélni Szíriáról, Iránról, Irakról és Libanonról is. Több hónappal ezelőtt ugye ultimátumot intéztek a katari hatóságokhoz, és bizonyos feltételeket támasztottak ahhoz, hogy a szaudiakkal és a, a szövetségeseikkel rendeződjenek a viszonyok. Tehát a szaudi részről ezt akarják elérni. Bene, abbiamo esaurito questa prima comunicazione sulla... Köszönöm szépen, akkor lezárhatjuk ezt a napirendi pontot a szaudarábiai delegációs útról, és a Bahreini útról, amely végül is eh, nem ment végbe. Lehet, hogy eh, megadom még egyszer a szót, hogy Szudánról beszéljem. Köszönöm szépen, elnök úr. A delegációnk járt um, tehát ellátogat Szudánba a múlt év végén. A küldöttséget alkotó kollégák, jó magam, Weidenholzer kollega a szocialisták részéről, Francis Zemid Dimech, a néppárt részéről, Máltai kollégáról van szó, illetve Karol Kánszki az LKR e frakció részéről és Lengyelország képviseletében. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy először is tudunk találkozni a a szudáni parlament képviselővel, főként az Emberjogi Bizottság tagjaival. Azt... À la différence de ce que je venais dire euh, sur la visite en Arabie Saoudite, il y avait... Szaudarábiai küldöttséghez képest úgy éreztük, hogy eh, itt valóban volt hajlandóság a párbeszédre, az egyes esetekről is hajlandóak voltak beszélni, tehát érdemi párbeszédet vállaltak velünk. Ennek kapcsán elmondhatom, hogy az Emberjogi Bizottság képviselőivel három órán keresztül tárgyaltunk. Valóban eh, a asztal másik felén ülők nyitottak voltak, úgy tűnt, hogy Európával eh, hajlandók együttműködni annak érdekében, hogy tisztázzanak bizonyos kérdéseket. Ez kellemes meglepetés volt számunkra, főleg Szaudarábiát követően. Sikerült személyes kapcsolatot teremtenünk, sőt, meg is tud, hívtuk őket, hogy látogassanak el ide hozzánk Brüsszelbe, és annak érdekében, hogy ez egy ne csak a jó szendékok cseréjére legyen, hanem valódi együttműködés kezdődjön ezzel. Reméljük, hogy így is lesz. Volt alkalmunk találkozni a kormányzati felelősökkel. Kiemelném a vallási iránymutatás miniszterével, ahogy ők eh, hívják ezt. Ennek kapcsán Megfogalmaztuk azt a kérdést, hogy a Szudánban élő keresztények helyzete hogyan áll, hogyan alakul, főként a lerombolt templomok kérdését vetettük napirendre. a vallási orientáció minisztere erre válaszként elmondta, hogy politikai okokból most azt mondta nekünk, hogy az említett templomok lerombolása a mecsetek lerombolásával párhuzamosan jár, és az egyetlen indok eh, a városfejlesztés. nyilván mindig az, az utca, a keskeny, régi keskeny utcák mentén találhatóak ezek a mecsetek és templomok, és hát a városfejlesztés sajnálatos, de elengedhetetlen következménye, hogy néha ezeket az épületeket le kell romolni, de semmiféle vallási diszkriminációt ne lássunk ebbe bele. Több katolikus protestáns egyház is működik Szudánban, az ő vezetőikkel is találkoztunk, amikor is elmondták, hogy ebben az országban kereszténynek lenni bizony nem eh, leányálom. Dr. Mudavi Ibrahim ma eh, és Zsemise michel által az Európai Unió küldöttség eh, vezetőjén által szervezetülésen eh, eh, több emberjogi, emberjogvédő is jelen volt Mudavi Ibrahim mellett, és fel is vetettük, hogy az emberjogvédők helyzete és hivatalos állása pontosan mi egyértelműen kinyilvánított elmondtuk véleményünket, és mintegy figyelmeztetik őket, hogy nem lenne bölcs üldözni ezeket az emberjogvédőket, azt hiszem, hogy átment az üzenet. Több projektet is meglátogattunk, amelyek a gyermek menekült gyerekekkel, illetve a fogyatékkal élő gyermekek kapcsán hajtanak végre önkéntések és civil szervezetek. A Majó tábor közelében, amely egyébként 300 ezer menekültnek a az otthona, e- emellett van egy másik ilyen tábor a fogyatékelő gyerekek számára. Jártunk egy börtönben is, Ez az Omdurman börtön, ez egy női börtön, illetve jártunk egy pszichológiai vagy pszichiátriai intézetben, amely Zagfadi Egyetemhez kapcsolódóan működő ilyen egészségügyi intézmény. Az Európai Unió által finanszírozott projekteket is láttuk és láttuk, hogy mennyire nehéz a helyzet, a, főként a, a gyermekek, illetve azon belül is a fogyatékelő gyermekek helyzete. Euh, notamment des organisations italiennes, euh, pour... Olasz civil szervezetekkel euh, találkoztunk, akik orvosi és egyéb ellátásban részesítik ezeket az érintett kiskorokat, gyermekeket. Egy börtönbe engedtek mennünket ellátogatni, láthattuk, hogy próbálták a börtönben a női rabok helyzetét eh, javítani, eh, ahol volt alkalmunk a fogvatartottak helyzetét is tárgyalni. Ibrahim Gandúrral, külügyminiszterrel is találkoztunk, aki fogadott bennünket. Vele a régió helyzetéről beszéltünk. Azt tudjuk, hogy Szudán fontos eh, szereplője ennek a régiónak. A jogi kérdések is napirendre kerültek. Mi hangsúlyoztuk, hogy külpolitikában mennyire fontos szempont az emberi jogok tiszteletben tarása. Hát röviden, címszavakban így tudnám összefoglalni eh, ennek a látogatásnak a tapasztalatait. József. Köszönöm szépen. Szerepet vállaljunk ebben az országban, hiszen ebben az országban rengeteg menekült van, nagyon különböző helyről, nem társunkat is? Bebikier urat üdvözlöm itt, aki Szudán képviseletében van itt, és most kérem, hogy egy kicsit legyen türelmes, mert még egy más példája az, hogy ezt el mondja, mi történt ott. Köszönöm, elnök úr. Ez egy olyan látogatás, ami február 13-ától 15-ig tartott, kettő csütörtökig. Ezt a brüsszeli iráni nagykövetséggel tárgyaltunk, elfogadtuk azt a tényt, hogy egy delegációval utazunk, tehát a Külügyi Bizottság és az Emberi Jogi Bizottság együtt utazik, és mivel Kuwaitot is, ezért lerövidítettük a látogatásunkat, és valójában ez egy egész és két fél nap lett, hiszen kedden délután kezdtünk, és aztán csütörtökön, szerdán egész nap csütörtökön szoros kapcsolatban voltunk végig a az afetes kollégákkal. Én azt gondolom egyébként, hogy nem jó ötlet eh, afetes és droás látogatásokat együtt eh, csinálni, mert akkor nem fogunk tudni az emberi jogi kérdésekre koncentrálni. És különösen Iránban az Emberi Jogi Bizottság elnökével valójában ezt törölték is az irániak. És eh, egy nagyon érdekes programunk volt külügyi szempontból, de a mi szempontunkból összesen egy ülésre került sor iráni alelnökkel, ahol is megbeszélhettük a nőjogi és családjogi kérdéseket. Beszéltünk még az UNICEF és a UNHCR akartuk tudni, hogy Irán hogyan kezeli az afgán menekültek problémáját, akik sokan vannak, 900 ezer legális menekült van, és 2 millió illegális. Ami a csek száma tehát rendkívül alacsony volt. Nyilvánvalóan a különböző más üléseken is felvetettük az emberi jogok kérdését. Az, emberi, az iráni parlamentben találkoztunk például a külügyi és, és találkoztunk azzal a csoporttal, azzal a csoporttal, amely az Európai Parlamenttel kapcsolatos ügyekkel foglalkozik. Találkoztunk vallási kisebbségek képviselőivel, illetve iráni parlamenti képviselőnőkkel. Hosszú vitát folytattunk a kettős volt, mert egyrészt nyilvánvalóan akartak egy párbeszédet, és elismerték azt, hogy a, az összpárbeszéd része az emberi jogi párbeszéd is. Vetettük fel például euh, euh, aki az iráni mellett svéd állampolgársággal is rendelkezik, és akit halálra ítéltek kémkedésért, megpróbáltuk felvetni, illetve volt egy amerikai újságíró, akit fogva tartanak, és beszéltünk olyan ügyekről is, hogy nőket tartóztattak le azért, mert a női jogokért felléptek. Feltettünk kérdéseket, mondtunk ott ki, Eh, egyedi esetekről beszéltünk, és eh, minden egyes eh, esetben azt a választ kaptuk, olyan választ kaptunk, ami nem volt meggyőző, leginkább vádaskodtak olyan képviselők, akiknek vádaskodtak. Ennek ellenére folytattuk ezt a beszélgetést, Tudtunk beszélni viszont eh, kisebbségek képviselőivel, az örményekkel, azeriekkel, és szóba jöttek azok az intézkedések, amelyeket az iráni kormány a nők helyzetének javítása érdekében tett. Erről elsősorban az iráni alelnökkel beszéltünk nem sokkal visszaérkatásunk időtartama alatt is tartottak kivégzéseket. Ami teljes mértékben elfogadhatatlan, mert amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet az emberi jogi dimenziót az iráni kapcsolatokba beállítani, nagyon szomorúan hallottuk, hogy inkább ellentétes gesztus a kivégzéseket tartottak a látogatás alatt is. Ez egy olyan gesztus, kollégákat, az iráni kollégákat, hogy jövőbeli kapcsolataink szempontjából fontos az emberi jogi dialógus is. Mielőtt befejezem ezt a rövid piában találkozzon Jalali úr ügyvédjével és feleségével, akiről tudjuk, hogy halára ítélték, az előbb említettem is próbálják blokkolni a hozzáférést eh, az európai újságokhoz is, eh, és nek számunkra is eh, próbáltak nehézségeket okozni, illetve nehézségeket gördítettek a nagyköveteinkkel való találkozás útjába is. El kell mondanunk, hogy ezt a kettős magatartást, ezt abba kéne hagyniuk, egyszerre beszélnek velünk bizonyos kérdésekről, ugyanakkor viszont brutálisan Köszönöm se bizonyára voltak olyanok is, ahol kevesebb volt az eredmény jelenleg, nagyon feszült a helyzet, ellentétes információkat kaptunk a találkozók során, és mentes volt, bár ugye nem lehet Twittert, illetve Facebookot használni Iránban, de ezt tudtuk. A kivetemmel is találkoztam. Viszont az iráni kollégák nem akarták megengedni azt, hogy találkozzak a nagykövettel találkozni ezzel a személlyel, tehát ez eléggé furcsa helyzet volt, nagyon feszült a helyzet. Én ezt nem látom negatívnak, hiszen ez nem csak egy olyan helyzet volt, ahol udvariassági formulákat, ennek majd az eredménye, ezt nehéz előre látni. Ha ha ha. Okay, just... Vagy, hát csak Panceri úr miatt is már mégiscsak felteszek egy kérdést. Miért van az, hogy ennyire feszült a helyzet Iránban? Az a szaudi nyomás miatt van, vagy konfliktus van Szaudarábia és Irán között, vagy külső erők generálják ezt. Kíváncsi vagyok erre, ugyanis fontos az, hogy Iránban a helyzet javuljon, fontos, hogy jó kapcsolataink legyenek velük, hiszen ez egy fontos ország a régióban, nem lesz stabilitás a környéken, hogyha Iránban a helyzet nem javul. Nyíltan teszem fel ezt a kérdést. Mi vezetett ahhoz, hogy ezeket a helyettesítő háborúkat a közel-keleten vívják meg, és Szaudarábia és Irán az egész területet destabilizálja Jemenben, Szíriában, Katar és Bahrein problémája, és ilyenfajta rivalizáláshoz kötődnek. Ez hasonló az, amit láthattunk a múlt évszázadban Franciaország és Németország között, amely két világháborúhoz vezetett. Kíváncsi vagyok, hogy mi okozza ezt, és hogy mit tehetünk az Európai Unióban ahhoz, hogy könnyítsünk, javítsunk ezen a helyzeten. Eh, merci eh, de Az elmondottakat egy fontos ponttal. Többször elmondtuk, hogy az atom megállapodást teljes mértékben támogatjuk, és megpróbáljuk a partnereinket, amerikai barátainkat. Az ott szigorú ö, határidő aggasztó, nem csak az irányelv számára. A külügymini, külügyminiszterrel, a volt külügyminiszterrel, aki most a mi is beszéltünk erről tehát, Igazából ők sem elégedettek ezzel az atommegállapodással. Jelentős gazdasági javulást vártak ettől a megállapodástól. 2016-ban 16%-os volt a gazdasági növekedés, 2017-ben ugyanakkor ugyanakkor ez visszaesett 4 ra hogy egész egyszerűen az életszínvonal nem kezdett el javulni. Ez gazdasági nehézségek természetesen politikai és bizony a parlament elnöke esetében, Lali Gianni úr esetében egész egyszerűen a, tagadta azt, hogy bármiféle társadalmi konfliktus lenne Iránban. Azt mondta, hogy nincs ilyen semmiféle társadalmi konfliktusról, nincsen tudomása partnereink. Ö, nagyon egyes esetekben nagyon agresszívan fordultak az európai állásponttal szembe. A teheráni felelősök álláspontja nagyon sajátos az országtársaink együttműködni Iránnal. Pontosan ezért követeltük minden megbeszélés során, hogy Teheránba had lehessen egy európai delegáció. Beszéltünk itt erről. Ezért, amikor ezt felvetettük, az Európai Unió delegációjának a létrehozását egész egyszerűen egyszer tudtuk érinteni. Adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnének még e tekintetben. Ez egy megoldandó probléma, az világos, és a bankrendszer problémája a gazdasági-szociális vetülettel is rendelkeznek. A bizalmat kell megalapozni ahhoz, hogy az Iránnal láthatjuk, hogy a mérsékeltek és a konzervatívok között komoly feszültség van. Persze nagyon nehéz egyáltalán felmérni a politikai állt vagy volt. Így tehát nem csoda, hogy ilyen visszafogottak voltak az eszmecseréink során. A bogár nagykövetség, hiszen a tanácsoros is. Euh, Köszönöm szépen. Bien, grazie. Köszönöm szépen és köszönöm a válaszokat is, amiket a kiegész következzék. A következő napi pontunk ez az Európai Unió külső stratégiája a korai, illetve kényszerített házasságok ellen, illetve itt arról van szó, hogy milyen lépéseket teszünk. Salgőr, ez a jelentés készítője, nyelven elérhető a jelentéstervezet, a módosítók benyújtásának határideje március 5-e 17 óra. A fő cél az az, hogy előre vigyük azt a munkát, amit az Európai Unió végez a korai, illetve kényszerített házasságok leküzdésében. A világtet Birmában, ahol a korai, illetve kényszerített házasságban élők számára nyújtanak segítséget, a jelentéstevő összefoglalja a javaslatait, és utána pedig ma... Köszönöm szépen! Nagy örömre szolgál, hogy felvezetettem ezt a témát. Az első eszmecserére múlt héten került sor, és azt javasoltam a szakbizottságnak, hogy a legfontosabb kérdésre koncentráljunk, hogy a már elvégzett munkát ne mondjuk el újra, hiszen a parlamenti ciklus alatt volt már több parlamenti kezdeményezés, például egy állásfoglalás, amely tulajdonképpen foglalkozott ezzel a problematikával. A jelenlegi jelentés egyetlen célja, hogy az Európai Unió egy stratégiát hozzon létre, és véget vessen ennek a gyakorlatnak. Szerintem botrányos, hogy ez a mai napig előfordulhat itt az Európai Unióban. Pár számmal kezdeném. Jelenleg a beslések szerint ...700 millió nőt érint és kislányt érint a kényszerházasság, ez elképesztő adat. És valószínűleg romlott a helyzet. A politikai helyzet, hogyha nem változik, akkor 2000 eh, 50-re több mint egy milliárd, 1,2 milliárd nő lehet, akit érint ez a borzasztó jelenség. Ha nem változtatunk a politikánkon, mondom én, az ö, ö, szülés közbeni halálok ö, ö, aránya is rettenetesen magas a kényszerházasságokban élő nők esetében eh, még nagyobb a veszély azok számára, a, a szexuális úton terjedő eh, betegségeknek is sokkal nagyobb mértékben kivannak eh, téve ezek a nők, főként gondolok itt a hívre, azaz az észre. A korai és kényszerházasság a fegyveres konfliktus által jellemzett területeken különösen jellemző, szinte robbanásszerűen nő ezeknek a száma, ott, ahol semmiféle védelmet nem élvezhetnek a nők. Mit tehetünk, merül fel a kérdés. Nos, azt hiszem, először is egy minimális kort kell meghatározni, amely alatt a házasság nem megengedett. Én 18 évet javaslok. A kiváltó okokat, a korai és kényszerezőságok kiváltó okait kell keresni. Ez egy régi ősi hagyomány, generációról generációra öröklődő dolog, és bár a ország kulturális hagyományainak a részét képészhet, és ez politikailag nehezíti a kérdést. Mégis itt az ideje, hogy véget vessünk ennek a jelenségnek és gyakorlatnak. A kényszerházasságot be kell tiltani. Igen, de ez önmagában nem oldja meg az összes problémát. Kezdetnek nem rossz, egy első válasz reakciónak, de ezt más fontos lépéseknek kell követni. A kényszerházasság elleni harc során általában a nők tisztelete, illetve a fiatal lányok tisztelete és védelme kell, hogy erősödjön, hiszen különösen e, veszélyeztetett társadalmi csoportról beszélünk, főként azokon a területeken, ahol nincs jog, vagy ahol van is jog, de azt senki sem tartja tiszteletben. Következő. Az Európai Uniónak nagyon fontos feladata van a kényszerházasság elleni harcban, globális szinten is, illetve a korai házasság elleni harcban. A multilaterális kontextusban is figyelme kell venni, hogyha Európát egy hatalomnak tekintjük, akkor gyakorlatilag mi vagyunk az egyetlen olyan hatalom a világon, amely a multilaterális kontextusban felveti a harcot hatékonyan a kényszerezesség ellen. És ha így járunk el, amiközben más mú, nagyhatalmak a multilateralizmustól elfordulnak, akkor bizony nekünk a feladatunk és a kötelességünk hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a partnereink helyett is elvégzik ezt a munkát, akik remélhetőleg nem örökre fordítanak hátulat a multilateralizmusnak. Nagyobb koherenciára van szükség a tagállamok között, az unió tagállamai között. Nagyon gyakran beszélünk a jogi korlátokról eh, a házasság ügyében. Azt hiszem, hogy célvezető lenne, sőt, én kötelezővé is tenném, hogy minden uniós tagállam bevezesse ezt az említett 18 éves korhatárt. 5-ben az egy milliót is átlépte, hogy ha most kiragadunk egy tagállamot, különböző aspektusai vannak ennek a fellépésnek a partner országokkal fenntartott kapcsolatokban azok az országok, akiknek megvan a jogszabályuk, és szeretnének valamit tenni, de nincsenek meg az eszközeik, elnálnak arra, hogy tegyenek valamit, akik hajlandók elfogadni a tanácsot, az Európai Unió segítségét, például az UNICEF vagy a tegyenek ez ügyben, nos, a fejlesztés a politikai támogatások ügyében, ezt azt hiszem, hogy előfeltételként kellene szabni, én készen állok akár erre is. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy bármilyen korban jó egész lányokra, ez az F pontban szerepel a stratégiában. Miért utalok erre különösen? Azért, mert ezek a fenntartható fejlődés céljai között szerepelnek. Tehát már most is van az Európai Uniónak egy ilyen szintű vállalása a 9-es pontban. Különböző fellépésekbe beépíteni kívánja. Fontosnak tartom azt is, hogy e, emlékeztessünk arra, hogy a tagállamoknak jó példával kell előjárniuk, e, hiszen tudjuk, hogy ezen óriási e, probléma, és ami Tényleg éppen ezért célra vezeté lenne, hogy egy nagy felvilágosítási kampányt kezdjünk. Én eh, miért is ne lehetne a korai és kényszerhazasság elleni harc évének nyilvánítani előbb-utóbb egy évet. Tehát én ezeket nem vettem be a szövegbe azért, mert nem akartam ismétlésbe bonyolódni, ezeket már elmondtuk egy korábbi jelentésben vagy állásfoglalásban, ezekről már beszéltünk és szavaztunk itt a parlamentben. Úgy javaslom, hogy a legfontosabbra koncentráljunk, ami nem más, mint hogy egy igazi most pedig várom a kollégák véleményét, főként az állni. Köszönöm szépen, elnök úr. Kollégám nem tud itt lenni, és arra kért engem, hogy olvassam fel vonalát, amely a gyermekházasságok leküzdésére törekszik. 2017. október 1-én fogadták ezt el. Nagyon fontos az, hogy megtartsuk a nyomást az összes a nemzetközi szereplőre, hogy el lehessen tüntetni az ilyenfajta gyakorlatokat. A jelenlegi tervezetben a fiúkat nem e, erre is koncentrálnunk kell. Vannak hiányzó elemek, amelyeket figyelembe kellene vennünk, mint például a gyermekházasságok eltörlése, állásralásokban, így az október 4-i állásralásban is nem beszéltünk a házasságok e, korra, mondja ezt Tibek kollega hetes bekezdés a tervezet csak a immigrá- megérzhetett házasság elleni fellépést is. Van egy olyan kijelentés is, amelyben a biztonságos abortuszról és olyan lehetőségeket kell nekik nyújtani, amelyel nagymértékben csökkenteni lehet a kényszerített házasságokat, főként olyan esetekben, ahol a szülők úgy gond... Thank you, Szaraja Paszt nevében szól hozzá. Kán úr, köszönöm szépen. Ahogy ő is mondta, Szaraja nevében beszélek. Nagyon örül annak, hogy egy ilyen jelentés megszületett, és Görenc úrnak gratulál ehhez, ezzel munkájához. Ugyanis ez a fajta készített házasság a esélyegyenlőtlenség kifejeződése, ez megsérti a lányok jogait, azt a jogát, hogy egészséges életet élhessenek, illetve szabadon választhassanak. Számos módosítást javasol Szoraja. Poszt először is szeretném felvetni a terminológia kérdését, ez nagyon fontos. A gyermekházasság alkalmazása ellentétben a korai házassággal, a korai, illetve illetve a gyermekházasságot az ENSZ alkalmazza. Ez egy elterjedt kifejezés. Szóval poszt. Szeretnék kife- kihangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos a gyerekek perspektívája, és nagyon fontos az, hogy a gyermekkora, illetve kényszerített házasság kapcsán minden EU programot vegyünk figyelembe, illetve párbeszédet a harmadik országokkal, és figyelemfelkeltő kampányokra van szükség a harmadik országokban hangsúlyozza azt is, hogy mennyire fontos az átfogó szexuális oktatás, illetve a kapcsolatokról szóló oktatás. Támogatni kell azokat is, akiket már ilyenfajta házasságba kényszerítettek, és kollégám köszöni a jelentéstevő és az egyik jelentéstevő munkáit. Elnök, köszönöm szépen, Basír képviselő következik. Köszönöm szépen. Bizonyára ezt tudja az elnök is. Milyen Máriban jártam régebben látogatáson, és sikerült az Iden, akiket eladtak, vagy pedig elküldtek egy olyan um, ürügyel, hogy majd ott fognak dolgozni, de igazából szexuálisan kihasználták őket, és amikor visszatértek, még mindig gyerekek voltak, és igazából babákkal kellett volna játszaniuk, adjuk, nagybátyjuk, anyjuk adta el. A szegénység a gyökere ennek a problémának, ezt fel kell ismernünk, látnunk kell azt, hogy ez mind a szegénység miatt történik, és meg kell ezt valahogy akadályok és anyák esetében, hogy ne meneküljenek ilyenfajta gyakorlathoz egyetértek abban is, amikor azt mondja, hogy eh, a lányok oktatása nagyon fontos. Bangladesben például az oktatásnak köszönhetően meg, hogy mikor akarnak gyereket szülni, mennyi gyereket akarnak. Ezt, ezt képesek megválasztani, mert eh, eh, erre megtanították őket, és már az anyamében kezdődik a, ez a fajta oktatás, amikor egy anya jól informált, akkor a gyerekek ilyen dolog, amelyre valóban koncentrálnunk kell, és a szegénységre is koncentrálni kell. A harmadik dolog pedig a biztonság kérdése. Nagyon sok lányt azért adták el, mert a, gyere, a család úgy érezte, hogy ezzel megvédik majd őket. Úgy vélték, hogy a társányokat majd megvédi az új család. Egy dologra szeretnék rámutatni. Az interneten keresték meg ezeket a családokat, főként tehetős kínai eh, üzletemberek. Így találták meg ezeket a miál kell kísérnünk. Négy gyermekem van, és hét unokám. Nagyon aggaszt engem mindez, mert úgy vélem, hogy a gyerekeknek gyereknek kell maradniuk, nem szabad őket ilyenfajta házasságokba belekényszeríteni. Grazie. Adesso sentirei la signora Eilenyük. Ellen Gunnert hallgatjuk meg. Köszönöm szépen. Decemberben a bizottság részéről tudtunk találkozni Charles és természetesen ezt a jelentést tetesen közelebbről is megvizsgáljuk mindezeket. Amikor Múlt év végén itt jártam, akkor beszéltünk arról, hogy a gyermekházasság és kényszerházasság ellen milyen eszközé vannak az Európai Uniónak. Az emberjogi párbeszédben használjuk, és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ennek véget vessünk. Milyen már e is elhangzott, erőszaknak, hogy véget kell vetni. A fiúkról be, ne feledkezzünk el, azt hiszem, hogy a fiúk helyzetét is meg kell, ezt milyen országok esetében tudjuk felhasználni, főként a legérintettebb ezenjelenség által legérintettebb országokra gondolok. A DEFKÓS kollégának meghagyom azt a lehetőséget, hogy a Spotlight nevű kezdeményezésről beszéljen, amelyről úgy gondoljuk, hogy a gyermek és kényszer... Köszönöm. Köszönjük ezt a jelentést. Annak érdekében, hogy ne legyenek korai és gyerekházasságok, illetve kényszerházasságok. Támogatjuk eh, azt a programot, amelyet az UNICEF, eh, illetve az ENSZ egyéb szervei eh, vezetnek, csinálnak 12 országban a gyerekházasság ellen. Egy év után az első eredmények rendelkezésre állnak a programnak megfelelően 750 ezer lányt nál tudtuk elérni, hogy iskolába járjon, ahelyett, hogy férhez adják, és megerősítettük itt ezekben az országokban a kapacitást. 1,6 millió személy, fiúk és lányok vegyesen, illetve különböző vallási vezetők és hatalommal rendelkező vezetők helyi szinten lettek megcélozva ebben a programban. A társadalmi hozzáállást akarjuk megváltoztatni ezekben a közösségekben, és véget akarunk vetni a korai házasságnak, illetve a kényszerházasságnak. Emellett nemzeti cselekvési terveket szeretnénk látni ezekben az országokban, három országban pedig ezeket a fellépéseket konkrét költségvetési támogatással is megtámogatjuk, valamint egy felelősség kiterjesztési eh, rendszert eh, hoztunk létre. 403 eh, szolgáltatóval vettük fel a kapcsolatot, illetve vagyunk kapcsolatban, ezek oktatási szolgáltatók, és oda kívánunk figyelni a gyerekek konkrét igényeire, ahhoz, hogy fel tudjunk lépni a szokás ellen több generációra van szükség ahhoz, hogy a társadalmi normák megváltozzanak, továbbra is szerepet játszunk, és megpróbálunk mindent megtenni ennek a célnak az érdekében, illetve a nők elleni erőszak, a lányok elleni erőszak is egy olyan téma, amelyel szemben fel akarunk lépni, illetve Afrikában is fel akarunk lépni az ilyen negatív eh, nőket érintő jelenségekkel szemben beleértve a női nemi szervek csonkítását is. Ami a jelentést konkrétan illeti, két megjegyzésem van. Az első a támogatás kondicionalitása, illetve annak a nehézsége, hogy egy nagyon specifikus kondicionalitás az eh, nehezen végrehajtható, nehezen kikényszeríthető. Eh, az emberi jogok egyébként alapvetően is benne vannak a kondicionalitási csomagban és ezen felül nehéz egy ilyen másik érdeket elszigetelten érvényesíteni. A második meglep, megjegyzés pedig az, hogy a figyelemfelkeltésnél fontos, hogy tudjuk azt, hogy az eredmény mérése nehéz az ilyen kezdeményezéseknél, illetve a költség és a hatékonyság közti kapcsolat megteremtése a, okoz nehézséget. El kell gondolkozni azon, hogy eh, hogyan lehet a hatékonyságot eh, növelni, illetve hogyan lehet mérni az eredményt azokban az országokban, ahol ilyen kampányokat végrehajtunk. Köszönöm. Grazie. A lei, Görens, per le risposte. Köszönöm, Görens úr, válaszna. Köszönöm szépen minden kollégának, a néppárt, szocialista frakció és a többiek a kül... Igen, valóban a lányok mellett a fiúkra, a kisfiúkra is voltak, ilyen pozitívan fogadták, voltak némi, néhány kritikával azért értek, ezekre had és végrehajthatónak kell lennie. 18 év minden szempontból teljesen az unió, illetve egy tagállam, illetve a partnerek között a párbeszéd segíthet abban, hogy a problémát tisztű szolgálat itt az Unióban. ha nálunk nekünk például jó példával kell előjárnunk, és nyilván ugyanazt kell javasolnunk, a éppen sem lenne negatív. Azokat érinteni igazából, akik igazából nem jó hiszeműek, néhány ilyen védett hely, hely van. De mi van azokkal, akik nem tudják elni az országokat? Meg kell találnunk a módját, hogy nekik ott segítsünk, ennek rabszolgasságnak véget vessünk a, a női nemi szerv csonkítás, emberjogról, emberi jogokról beszélünk, az emberi jogok kodifikált dolgok, ez hát az, hogy az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának tiszteletben tartását követeljük. Itt nem arról van szó, hogy mi Európából próbálunk valamit export a bizottság és az EGSB jobb, ha elkezd hozzászokni ehhez a gondolatni. És annyira súlyos a helyzet, hogyha sikerülne megoldanunk ezt a problémát, akkor ott arra fogjuk kérni, hogy az Európai Unió kül kapcsolataiban mindenképpen implementálni kell. Akkor robosztus fellépéssel próbáljuk ezt a harcot megvívni a kényszer és gyermekházasság piros vonalak, amiből egyszerűen nem tudok engedni. A hagyományokra és a kultúrára való utalást én enyhítő körülményként sajnos hivatkoznánk, hogy de hát ez nálunk hagy. Ezen részét le is zártuk március 5-e 5 óra a módosító benyújtásának határ. Rátérünk. A bizottságunk bangladesi delegációs, illetve Myanmari delegációs.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 Bene. Era solo... Rendben. Ez talán egy kis betekentést adott abba, hogy mi volt a helyzet a bangladesi határon. Esem sír, Szaraja Post, Bárbara Lochpila, és néhány AFED szervezettsági tag, volt ott Jó Leinen, David Martin is ott volt, és Mark Tarabella is, az meg Bangladesban, majd három napot Myanmarban töltöttünk. Öt napos látogatás után úgy véltük, hogy ez egy olyan ország, ahol a demokrácia irányába egy nagyon nehéz átmeneti időszakban van más csoportokkal is, akik ugyancsak diszkriminációnak vannak kitéve, kulturális vagy vallási okokból. Találkoztunk a DASA delegáció képviselőások vannak a menekültek számára, az UNHCR-rel együtt tettük meg ezt a látogatást, a Bangladesi külügyminisztérium egy képviselője is jelen volt részben. Láthattuk, hogy milyen nagy a menekült válság. Időközben ez már az egyik legnagyobb, és nagyon sok kiskorú. Valószínűleg több menekült is fog még érkezni, ha bár nem olyan nagy arányban, mint korábban a tranzit táborokat is megvizsgáltuk, megnéztük azt, hogy milyen higiéniás feltételek vannak, hallottuk azt, hogy védelmi gondok vannak a kísérés, és első kézből kaptunk tehát információt arról, hogy valóban erőszak, nemi erőszak és más hasonló tettek előfordulnak. A monszun időszak kezdette, mint egy százezer menekültre lehet veszélyes. Rehozták ezt a hatalmas tábort. Beszéltünk arról is, hogy mennyire fontosnak tartjuk azt, hogy Banglades elismerje a menekültek nemzetközi státuszát. Voltak ismételt áttelepítések. Ezer menekültet vittek át egy szigetre, ez 11 napja derült ki. Szerintünk ez nem a legalkalmasabb megoldás. Nem jó az, hogyha ismételten át költöztetik a menekülteket Yangonban. Találkoztunk a civil társadalom képviselőivel, az EU nagykövettel is beszéltünk, megköszöntük a tevékenységét, illetve a támogatását, és amit nekünk adott. A többi EU nagykövetség is támogatott bennünket, a buddhizmus, az iszlám, a kereszténység, illetve ahol az embercsempészek áldozatait vették meg, illetve egy textilgyárba is elmentünk, hogy megvizsgáljuk a munkavállalók jogait. Az utolsó nap napi dorba mentünk, ez milyen már fővárosa, Szucsival, illetve a főtábornokkal, de sikerült Aung San Suu Kyi jobb erősíthetik hogy a kormányban egyértelműen megosztottság van a civil, illetve a katonai oldal között, de azok között is megosztottság van, akik úgy gondolják, hogy vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy előre kell vinni a reformfolyamatokat, mások viszont konzervatívabban gondolkodnak, és semmit nem akarnak megváltoztatni. Milyen következeteseket tudunk levonni ebből a látogatásból? Fontos pillére a reformpolitikának. Ahhoz, hogy demokratikus fejlődés jöjjön létre, ahhoz ezt kell figyelembe vegyék az alapvető jogokat. Nagyon fontos ez a tanácsi következtetések tükrében is. És Stavros Lambronis is foglalkozik ezzel a kérdéssel, mint az e emberi megbizatja. Beszéltünk bizonyos kérdésekről, amelyekre koncentrálnunk kell. Először is a, az ország emberi jogi helyzetének nyomonkövetési jelentésére, illetve arra, november 23-ai megállapodás az UNHCR támogatásával megy vízbe, meg kell oldani a hontalanok kérdését, illetve a kisebbségek kérdését, főként a rohinyák kérdését, és végezetül pedig nem szabad, hogy büntetlenség uralkodjon. Ez idáig negatív volt a hatóságok reakciója erre, de mi kitartunk emellett. Az EU miniszter tanácsában szóba került, akik felelősek ezekért a tettekért. Összességében így lehetne összefoglalni a látogatásunkat, most szeretnék még szót adni azoknak, akik eh, ott voltak ezen az úton, és először Celler úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Pancéri elnök úr már nagyon hosszasan beszámolt a delegációs utunkról Bangladesben, illetve Myanmarban, csak néhány kis kiegészítésem lenne. Az út eléggé Bangladesben tartózkodnak. A nemzetközi szervezetek tevékenységét az EU is támogatja, és itt sikerült kutakat fúrniuk, legalább 100 méterre kellett lefúrni annak érdekében, hogy iható vizet lehessen találni. az emberek nagyon sokat segítettek magukon, és nincsen más se se bokor. Ezeket ugyanis felhasználták arra, hogy ezzel fűtsenek, illetve hogy valamilyen fajta szállás lehetőséget teremtsenek. A hét múlva érkezik a monszun, és még a legoptimistább segítők is szkeptikusak azt illetően, hogy mi lesz majd az ott élők sorsa. Ehhez még az is hozzájön, hogy a World Food Program gazdálkodók voltak és halászok, és panaszkodtak amiatt, hogy elég egyoldalú a táplálkozásuk most. Banglades egy nagyon sűrűn lakott, nagy népességű ország, és ezért az erőforrások nem igazán nagyok. Most így valamilyen másfajta élelmiszerre is szert tehessenek. Ahogy mondtam, továbbra is nemzetközi segítségre van szükség. Ugyanakkor Bangladesben is vannak olyan félelmek, arra, hogy a plusz egy millió embert megfelelően támogassa. A bangladesi lakók szerintem nem igazán, nem igazán pozitívan álltak ehhez. Tömeges erőszak, a rohingák legyilkolása az előzés során ezekre a kérdésekre nem is igazán akartak válaszolni, sőt azt mondták, hogy ezt is részt vettek ezekben az előzésekben, de ezt, ezeket ők tagadták. Hogyha lesz ilyenfajta visszatérítés, akkor mindenképpen sokat kell tenni annak érdekében, hogy sikerüljön megbékélést elérni. Tehát nagyon kettős foglalkoznia kell azzal a kérdéssel, hogy Bangladesben alakult ki a világ legnagyobb menekült tábora. El kell azon gondolkodni, hogy eh, a katonai apparátus felelőseit meg kellene keresni, és őket kellene eh, szankciókkal illetni, annak érdekében eh, a külföldről irányított terrorista akciók léteznek, arról is beszélnek, hogy Szaudarábia iszlám terrorista központokat támadott meg, és emiatt lépett fel a katonaság erőteljesen a rohingákkal szemben. Ide tartozik az is, hogy nem csak itt egy regionális konfliktusról van szó, hanem egy, egy geopolitikai érdekek is meghúzódnak. Köszönöm. Grazie. Köszönjük. Basír úr, a következő hozzászóló. Uh, thank you very much, uh, Chair you have uh, uh, very admirably led this delegation to Myanmar and Bangladesh. A Myanmar Bangladesh küldöttség vezetését látta el ön, a kollégák már beszéltek bőven arról, hogy uh, mit láttak s hallottak. Pár hónap korábban jártam Bangladesben, és láttam én is, amit elmondtak. Sajnálatosnak tartottam, hogy szitőkben nem tudtunk elmenni, mert szerettem volna találkozni az ott, arra tartományban élőkkel, illetve az ott élő rohingyákkal is, és Angsúsi-val sem került sor találkozóra. Valaki helyette mondott el egy beszédet, nem előadást vártunk, hanem érdemi párbeszédet, amire sajnálatos módon nem került sor. A civil szerzetekkel, amikor találkoztunk, ez agasztónak tűnt számomra, az világos, hogy mennyire előítéletesek voltak, főként 82 óta, hogyha szükség van valami fajta oktatásra és felvilágosításra a rohingyák eh, részéről, akkor a miám máriak eh, eh, szempontjából ez még inkább szükséges, hiszen igen, csak bigotnak tűntek, és 82 óta, főként tavaly aztán végképp elszabadult a pokol. Én is egy eltökélt demokrata vagyok, de nagyon óvatosnak kell lennünk akkor, amikor egy demokráciára való átállást támogatunk. A legnagyobb demokrácia a világon az India, ahol az emberi jogok bizony és a jogállamiság ügyében nem állnak mindig, nem mindig rósás a helyzet. Ugyanúgy, ahogy például eh, Cisjordániában is eh, apartheid láthatunk. Azt hiszem, hogy az etnikai tisztogatás és a népírtás folyik Myanmarban. A demokrácia demokrácia középpontjában a jogállamiság és az emberi jogok állnak. A demokrácia felé vezető út ezen elengedhetetlen előfeltételek teljesítése nélkül szerintem elképzelhetetlen. Hogyan tovább merül fel a kérdés? Nos, szerintem alapvetően decemberben megszavaztunk itt eh, ebben a házban egy állásfoglalást. Ennek kapcsán egy nemzetközi csúcs megrendezését és létrehozását javasoltuk. A Boris Johnsonnal és a Dékatázsáért felelős kormányzati tisztviselővel találkozom majd Westminsterben. Nem tudom, hogy a főképviselő asszonynal és alelnök asszonynal, azaz Federik Mogherinivel nem lehetne -e összehozni egy ilyen megbeszélést? Jó lenne, hogyha ők lennének a fő szereplői ennek, illetve az ENSZ, mert ö, ez a harmadik eh, két oldal megalapodás, az e, első kettő bizony eh, zátonyra futott, attól tartok, hogy most is ez lesz a sorsa ennek. Panzeri úr, amikor elhagytuk eh, Myanmart, akkor elmondta bölcs módon, hogy üdvözöljük ezt a két oldal megállapodást, de a rongják visszatérését az ENSZ menekült jogi főbiztosságának kell felügyelnie. Ezt nem tűnik úgy számomra, hogy bárki elfogadná Myanmar részéről. Nem nagyon akarnak védelmet adni nekik. 30 ezer visszatérő számára eh, a alakítottak ki tábort. Sokan azt mondják, hogy formalitás az egész, majd visszatérhetnek a családi közösségre. Nos, hát ezek már nincsenek meg hiszen bulldozerrel tették a földdel egyenlővé e, ezeket a területeket. Már nem is tudják, hogy hol volt a családi gazdasága, eltűnt minden, eltűntek a fák, és arról is beszélve, hogy ezeket a romokat is el kellene takarítani, hogyha akarnának újra bármit féle gazdálkodást folytatni. Arról is beszélnünk kell, hogy attól is félnek, hogy mi van a törmelék alatt. Panzerő úr a távozásonkkor tartott egy beszédet, amikor is azt követelte, hogy a 80-as évekből származó mm, állampolgársági törvényt módosítsak, és hát ennek hiányában nem fognak visszatérni akkor, amikor a munkaerőpiachoz nem férnek hozzá, munkát nem vállalhatnak, a gyerekek nem járhatnak iskolába, nem tudnak földet venni, nem tudják eladni a termékeiket, és így tovább, és így tovább. remélem, hogy Federica Mogherinivel tudnunk találkozni, remélem, hogy egy ilyen nemzetközi csúcs megrendezésre kerül, akik ezeket a borzasztó cselekedeteket elkövetik őket felelősségére kell vonni. Tudjuk, hogy a rendőrség, a hadsereg egyes egységei voltak felelősek ezért. Azt is tudjuk, hogy Szingapúrban például nagyon komoly vagyonokat halmoztak fel. Fel kell szólítani a szingapúri partnereinket, hogy ezeket mindenképpen fogyasszák be ezeket a számlákat. Korábban is megtettük ezt hasonlót, ezeket be kell fagyasztani, el kell kózni, és az felelősöket utazási tilalmat kell azonnal bevezetni, kiszabni. Csak ha így járunk el, akkor tudjuk megmutatni, hogy a 21. században sehol nem toláráljuk sem az etnikai tisztogatást, sem a népírtást a második világháború végén azt gondoltuk, hogy a holokausztal egyszer mindenkorra e, véget ért e, ilyesmi. Aztán újra láttuk ezt Boszniában, aztán Ruandában, és a saját szemeink előtt újra történik megint mindez Myanmarban. Majd e, megkérdezik tőlünk az unokáink, hogy miért hagytuk, mi leszünk a felelősek, remélhetőleg eh, tudunk felelősen reagálni erre, úgyhogy aztán